tengeri térségben megvalósuljon a megfelelő kontroll, monitoring és menedzsment. Köszönöm. A vitát lezárom, a szavazásra holnap délben kerül sor. A következő ülésünk holnap reggel 8 óra 30-kor kezdődik és 23 óráig tart. A parlament honlapján hozzáférhető a holnapi napi rend. Az ülést felfüggesztem, kellemes estét kívánok mindenkinek!